lenne. Az Európai Parlament ülésének megnyitója során sajnos megint csak az a feladatom, hogy az elmúlt napokban felmerült természeti katasztrófákról számoljak be. Ma Törökországban földrengés volt, ahol legalább 57-en vesztették életüket. A csilei a csílei földrengésen több mint 300-an vették, vesztették életüket, és az európai viharokban és Franciaországban is számos halálos áldozat van. Ne feledkezzük el a, ha- a haiti földrengésről sem, ahol több mint 300 ezeren vesztették életüket. Az Európai Parlament nevében az együttérzésünkről együttérzésünkről tájékoztattam minden az áldozatok családjait, és természetesen minden egyes emberi élet elvesztése, ideje korán való elvesztése elfogadhatatlan, de több százezres halálos áldozat szinte felfoghatatlan. Az országokat tehát tájékoztattam arról, az érintett országokat tájékoztattam arról, hogy együtt érzünk velük. Március 14-én ünnepel, ünnepli Litvánia a függetlenségének 20. évfordulóját. Ez volt az első ország, amely a Szovjetunióból kivált és függetlenné vált. Itt a kollégáink, litván kollégáink között van, vannak négyen, akik az 1990-es függetlenségi nyilatkozatot aláírták. Gratulálok ezeknek a kollégáknak. Emellett március 11-én, 1990. Eh, eh, március 11-én került arra sor, hogy Észtország parlamentje eh, döntést hozott arról, hogy az 50 éves szovjet megszállás után új, új államot alapítanak. Őrájuk is sok szeretettel gondolunk és gratulálunk nekik. Március 10-én kerül sor a tibeti eh, felkelés 51. évfordulójára. Eh, ezen felkelés után kellett a Dalai Lámának és 80 ezer további személynek elhagynia az ö, hazáját. És azt reméljük, és ezt kérjük a kínai népköztársaságtól, hogy változtassa meg hozzáállását a tibeti kisebbséggel kapcsolatban, és újra vegye föl a párbeszédet ezzel a népcsoporttal. W związku z uwagami poczynionymi Összefüggésben azon megjegyzésekkel, amelyeket a legutóbbi plenáris ülésen Nigel Farage mondott el, az, a házszabály 153-as cikke 3-as bekezdése alapján megbeszélést folytattam Farage úrral, és úgy döntöttem, hogy büntetést szabok ki. Ez tíz napi napidi összegét teszi ki. Még egy dologról szeretném tájékoztatni önöket, kedves kollégák. Sor került egy lopási eseményre. Az egyik kollégánkat az Európai Parlament közelében meglopták. Több, több hete, hónapja folytatok tárgyalásokat, megbeszéléseket a brüsszeli önkormányzat képviselőivel, illetve belga politikusokkal. Isabel Dura kollega, kolléganőnk, képviselő asszony, a közvetítőnk ezen megbeszélések során, hiszen ő ismeri a helyzetet Brüsszelben, Belgiumban, a helyzet a következőképpen néz ki. Közösen az Európai Bizottsággal és a tanácssal szeretnénk az Európai Parlament közepén, közelében, az európai intézmények közelében egy speciális zónát kialakítani, amelyben a biztonságot garantálják. Nem csak a városi önkormányzat vagy hatóságok részéről, hanem a belga központi kormányzat részéről is. Ezzel kapcsolatban intenzív tárgyalásokat folytatunk. Múlt héten került sor egy megbeszélésre, és közvetlenül a lopási esemény után, és az elkövetkezendő napokban, hetekben további megbeszélésekre kerül sor, főleg március 21-én a rendőrséggel. Szeretnék biztosítani mindenkit arról, hogy intenzív megbeszéléseket folytatunk a témával kapcsolatban, és dolgozunk azon, hogy az Európai Parlament és egyéb európai intézmények közelében a biztonságot javítsuk, hiszen ebben a tekintetben együtt kell működnünk a többi európai intézménnyel. Akkor most rátérnék a jegyzőkönyvre a február 25-i eh, jegyzőkönyvet kiosztottuk, eh, kiosztottuk az ott elfogadott szövegeket is. Kérem, hogy van, kérdezem, hogy van-e megjegyzés. Ha nincs megjegyzés, és nincs, akkor ezzel elfogadottnak tekintjük.